autóba ülhessünk, úgyhogy tartsuk tiszteletbe. Az albinók helyzete Malaviben és más afrikai országokban az első szavazás tárgya, közös állásfoglalási indítvány, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. H preambulumban egyes mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Q pont kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Megyünk tovább most a frakciók. Nem, az egész állásfoglalás ki van mellette, ellene tartózkodók. Az állásfoglalást elfogadtuk. Következő szavazásunk tárgya a krími tatár helyze, vezetők helyzete Aktem Csigozin Umerov és Mikola Szemene újságíró ügye. Ki van mellette az állásfoglalásnak? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. A következőkben a Maldív szigeti helyzete foglalkozó állásfog, közös állásfogás indítvány, ötös bekezdés, ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 8-as bekezdés egyes módusta mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 14-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most 15-ös bekezdésről szavaznak. Megadom a szót Tenok úrnak. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm szóbeli módosítóval szeretnék kiegészíteni, törölve a 15-ös pontot a külügyi szolgálat uh, utasítás alapján, vagy tájékoztatás alapján a 15-ös pontot törölnénk, úgy, ahogy van ez a módosítónk. Oké. Okay. Köszönöm szépen, uram. Ki van ellene? Ki ellenzi ezt a szobeli módosítást? Nincsenek elegen. Most szavazunk róla, tehát ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Cipra, preambulum pont, megint Tanok urat illeti a szó. Igen, köszönöm. Frakcióm ismét a külügyi szolgálat tanácsadása alapján szeretnénk a, a korábbit oda tenni a vezető elé, hiszen nem vezetője már pártjának ez az ember, ezért a korábbi vezető egy tényszerű kiigazítása volna a szövegnek. Köszönöm szépen, Tanak úr. Ki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Akkor szavazunk róla. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásra szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Most ö, Barbara Matera asszony jelentéséről szavazunk a megerősített együttműködés az Európai Ügyészség tárgyában. Név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Głosowanie zostaje. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, gratulálok a szerzőnek. És most utolsó mai szavazásunk tárgya, Joel Bergeron asszony jelentése, a börtön, végrehajtási rendszerek és börtönkörülmények. Alternatív jelentés tervezet az e NF részéről is van. Név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük az ENF külön javaslatát. Hetes bekezdés első rész mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elvetettük. 12-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók Szerintem ezt nézzük meg géppel, ellenőrző szavazást nyitok meg rá. Lezárom a szavazást. Átment kis többséggel, elfogadtuk. Most pedig szavazzunk az állásfoglalás egészéről, név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak, és gratulálok. Most egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a szavazatmagyarázatokkal. Köszönöm a részvételüket.